amilyen részt vettünk. Két dolgot szeretnék aláhúzni, két kérdésről szeretnék beszélni. Az egyik az IGF szerepe annak, eh, abban az esetben, hogy ezt a több eh, érint, több résztvevős vitát folytatni fogjuk, illetve az internet irányításával kapcsolatos kérdések. Ezeket már a találkozón is felvetettük. Többen is azt mondták, hogy ha az IGF-et folytatnunk kell, akkor most kell a különböző érintettek között elindítani a vitát, és ki kell alakítanunk egy álláspontot. A másik kérdés pedig a braziliai konferencia kérdése. Ott a brazil kormány valószínűleg szeretné, szeretne e, elkészíteni egy meghatározást az internet irányításával kapcsolatban. 2014-ben fogják megszervezni ezt a találkozót, és egyelőre még nem tudunk túl sokat arról, hogy mi lesz ennek a találkozónak a témája, tartalma hogy lesz a szervezés, kik vehetnek majd részt ezen a, egy, ezen a konferencián. Minden esetre jó lehetőséget fog majd ez adni nekünk az internet irányításának jövőbeni felvázolására. Végül pedig szeretnék részletesebben egy számomra nagyon fontos találkozóról beszámolni. Az ICAN vezérigazgatójával beszéltem, az internet jövőjéről és a braziliai jövőbeni konferenciáról. És ez ugyan a jelentésben is szerepel, de elmondanám, hogy eh, elmesélte, hogy hogy fejlődik az ikán, és feltettük azt a kérdést is, hogy eh, folytatnia kell-e azt a szokást, hogy a kaliforniai, illetve az amerikai jogszabályok alapján működjön, vagy inkább nemzetközi jogszabályok alapján. És ő kijelentette, hogy nyitott arra, hogy az ICAN a jövőben nemzetközi jogszabályok alapján működjön tovább. és úgy gondolja, hogy az amerikai Egyesült Államok kormánya is kész erre, de Ugyanakkor gondolnunk kell arra, hogy az internet jelenlegi állapotát fenn kell tartanunk, nem változhatjuk, változtathatjuk meg a modellt akkor, hogyha képtelenek vagyunk egy új modellt megalkotni. Úgyhogy valószínűleg Brazíliában ez lesz majd a viták között az egyik legfontosabb, hiszen nem kér, kérhetjük meg az USA-t arra, hogy engedje kezéből az ellenőrzést, és adja át úgy, hogy nem is tudjuk, hogy kinek kéne átadni, és hogy ki fogja majd ezt el, elvégezni a jövőben. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Grazie, Köszönöm. Szeretne valaki kérdést feltenni? Ha nem, akkor köszönet a kollégáknak a, az úti beszámolóért. Most felfüggesztjük az ülést 16 óráig, akkor fogunk kezdeni szavazni, hiszen a napi rendben szerepelt, hogy 16 órától szavazunk. Úgyhogy 16 órakor folytatjuk. Après le vote, qu'est-ce que... Cari colleghi, possiamo... Kedves kollégák, megkezdjük a szavazást. Mindenkit arra kérek, hogy egy tesztet hajtsunk végre. Megnyitom a szavazást. Kérek mindenkit, hogy szavazzon, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy a szavazóképek működnek-e. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Rendben. Lezárom a szavazást. Nem. Rendben. Tessék. Bütikofer kolléga. I forgot my voting. Elnézést kérek, el, otthon felejtettem a szavazókártyamat, úgyhogy majd jelzem, hogyha szoros az eredmény, hogy mit akarok szavazni. Sarei certo che la Majd ellenőrize, hogy figyele magára a titkárság. Igen, még egy kolléga. Szerencsére ugyanabból a frakcióból vannak ketten, akik nem hozták el a kártyájukat. Ez megkönnyíti a munkánkat. Rendben. Első jelentés. Sartori jelentés kompromisszumos megállapodás a tanácssal mellette. Nem, akkor elektronikusan szavazunk rögtön. Lezárom a szavazást. 31 mellette, egy ellene, kettő tartózkodás rendben. Második szavazás, szertori jelentés EU-Oroszország kapcsolatáról szól. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-en mellette és egy ellene rendben. Gyürk jelentés. 34-es módosító mellette ellene tartaszkodik, elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartaszkodik, elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartaszkodik elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító Nem, előtte ellenőrizzük a 39-est. 39-es. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Kettes kompromisszos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 43-as módosító mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as és a 22-es együtt mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es, 25-ös együtt mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as, tessék, 67-est ellenőrizzük, tessék. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 17 ellene elfogadtuk. 68-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 70-es 50-es elnézést, mondja az elnök, 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 74-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 82-es és a 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Négyes kompromisszós módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93-as két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 95-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as módosító mellette 8-as módosító inta. Kicsit bizonytalannak eh, látom a képviselőket a 4-es, nem az 5-ös kompromisszumos módosított követően. Nem kell szavazni? 101-es jön? What we got next? We'll go move to 101 and we move this box, it here. Sorry for this. What is the time? Is the new open Minuto solo anche per... Egy kis türelmet kérek, ellenőriznünk kell valamit itt a szavazólistán. Il relatore cosa dice? Mit mond az előadó? Szavaznunk kell, vagy nem? Plus tard. Okay. Ebbene, la... il segretariato mi dice... Titkárság azt mondja, hogy a nyolcasról majd később fogunk szavazni. 101-es következik. 101-es módosító. Készen állunk. 101-es mellette, ellene, tartózkodik. Úgy tűnik elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 101-est. Ci siamo una verifica e votazione. Megnyitottam a szavazást a 101-esről. Lezárom a szavazást. 26 a mellette, 12 ellen elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 114-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 116-os mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 117-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 118-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 125-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 132-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 135-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 138-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 9-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nem. 6-os kompromissz, 6-os módosító indítvány. Se il compromesso... Ha a 9-es kompromisszumos módosító elfogadjuk, akkor okafogyott a 12-es. Úgyhogy a hatos módosító következik. Hatos módosító mellette ellene ellenőrizzük a hatos módosító indítványt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 30 mellette 80 ellene elfogadtuk. 145-ös és a 7-es együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 146-os mellette, 146-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Teszik. 146-ost elutasítottuk. 147-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 148-as plusz az INTA 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Okafogyott a 13-as kompromisszumos, és a korábbi 8-as módosítóról kell, hogy szavazzunk. Az Inta 8-asról, amiről korábban nem szavaztunk. Rendben. Mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 153-as jó, a 152-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 5 emelete, a 32-en ellen elutasítottuk. 153-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 154-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 155-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 100 56-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 159-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 161-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 174-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 178 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 166 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 177-es, 67-es, 170-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 171-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 175-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 179-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 180-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 181-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 3-as módosít a mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene. Itt egy kicsit össze-vissza a helyzet. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 22 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös 23-ast jó, akkor a 23-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Huszon asra vonatkozóan kérték, hogy ellenőrizzük a szavazást. 23-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. 26 a mellette, 14 ellen elfogadtuk. Akkor a 21-esről már, 24-esről már szavaztunk, 25-ös jön mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 26-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 1-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es, 11-es, 12-es együtt mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Kettes és egyes módosító együtt mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Emendamento 31. Es módosító. Foglalkoztatási szakbizottság részéről mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 5 ellene, 7 ellene, 4 tartózkodás. Bene, passiamo ora alla relazione Underdog. Köszönöm szépen. Akkor az Anders Dottir jelentés következik. Mindenki kész van? Anders Dotter asszony is? Jó. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60. Nem, ellenőrizzük az 59-est. 59-es elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 10 mellette, 28-an ellen elutasítottuk. 50, 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva, a FED 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FED 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Prodi kolléga azt kérte, hogy kiegészítésként szavazzunk a 76-osról, mellette, 76-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 77 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 77-est elektronikusan, megnyitom. Lezárom a szavazást. Öte mellette 28-an ellen elutasítva. A FED 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as tikka a féle mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 79-es Prodi mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A FED 18-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es és a 82-es együtt mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös, a Költségvetési Bizottság és a 83-as együtt mellette ellene tartozkodik elutas, elfogadtuk, 21-es, 36-os, 9-es, 10-es, 55-ös együtt mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 87-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Hafet 24-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 26-os Alfred és 27-es Alfred egyszerre mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. AFET 28-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 99-es, 49-es, 50-es, 52-es együtt mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es és a 7-es kompromisszos módosító együtt, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tessék! Eh, együtt szavaztunk a 14-es és a 7-es kompromisszumos módosítóról az oldalszám az ástalan változó. Leitrobáta? Megtalálta? Rendben. Budget 8-as, 8-as, 9-es, 13-as és 3-as. 8, 9, 13, 3 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 108-as és a 11-es együtt mellette. 108-as és a 11-es együtt mellette. Ellene. Jó, ellenőrizzük, mert kis bizonytalanságban 108-as és a 11-es együtt. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 22 mellette, Respinta. Respinta. Elutasítottuk. Itt due verdi. A két zöld frakciósnak nincs itt a kártyája. Bütikofer kolléga és Lambert kollégának nincs itt a szavazókártyája. 109-es mellette. 109-es Prodi-féle mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. Afet 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Afit 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Afet 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A FET 1-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Alfett hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös a FET mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os affet mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Affet 7-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Affet 8-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mindamento 7 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Afet 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most a, megnyitom a szavazást az összes módosítóról. Lezárom a szavazást. Alors, les Pour, le Ah, 41 favor. 41 mellette, egy ellene elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a teljes szövegről. Lezárom a szavazást. Rendben, 41 mellette, egy ellen elfogadtuk. Intézményközi szavazás, intézményközi tárgyaláson nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 mellette egy ellen elfogadtuk. Pilar de Castillo jelentés következik. Mindenki készen áll a szavazásra. Akkor meg is kezdhetjük. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 203-as mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 204D mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 206-os mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 206-ost. 206-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Húszan mellette, 20 ellene, 21 ellene? Contra. Contrario. A favore. 21 20 mellette, 21-en ellene, ezért elutasítottuk. 207-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 208-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 210-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 211-es mellette ellene tartózkodik, nem. 211-es és 212-es együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 213 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 214-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 28-as és a 215-ös együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29D és 216 D mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 217-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszós módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 224-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 225-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es, 33-as, 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 226-os D és 228-as együtt mellette ellene Tartaszkodik, elutasítottuk. 227-es mellette ellene Tartaszkodik, elutasítottuk. 229-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 230-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 231-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 233 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 234-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 235-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 39-es, 40-es együtt, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 236-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 46, 238. 46, 238, 239-es együtt, mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 240-es mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 242-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 243 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 265-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 266-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 267-es mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. 268 mellette ellene tartaszkodik, elutasítottuk. 57-es mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszós mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 282-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 283-as. Jó, a 282-est ellenőrizzük, 282-est. Chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 283-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 69-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 285-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 287-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 286-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es és a 288-as együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mm. 310-es, ahol szóbeli módosított kér éle kolléga. Kérem, mutassa be. A szobai módosított, aztán meglátjuk, hogy a kollégák elfogadják el. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a módosító azt tartalmazza, hogy szigorúan önkéntes alapon a piaci szereplők informálják az érdekelteket a pénzügyi veszteségekről. Nagyon hosszú ideje az Atlanti óceán mind a két oldalán érdeklődés mutatkozott arról, hogy önkéntes alapon ezt megtegyék a vállalatok, Amerikában is és Európában egyaránt, tehát önkéntes alapon. A, a transatlanti jogszabályról, jogszabályokról szóló párbeszéd része az, hogy harmonizálni szeretnénk ezeket a jogszabályokat, és ezért szeretnénk ezt ma is megvalósítani. A zöldekkel és a szocialistákkal is megegyeztünk abban, hogy az incident szót financial losses szóval helyettesítjük, tehát az incidens helyett pénzügyi ö, ö, veszteségekről fogunk beszélni. Ez az információ ö, mennyiségét csökkenti, hiszen az incidense kapcsolatban a fenyegetésekről is kellene beszélni, viszont a veszteségeknél csak a pénzügyi veszteség nagyságát kell megadni. Például a bank ö, ö, a, a, a banknak be kell jelenteni, hogyha kirabolják de csak a pénzügyi veszteségről kell beszélni, és itt a, a, ez, ez, ez, a, ez az a információ azért leírja, hogy milyen, követ, milyen következményekkel járhat mindez, tehát az USA-ban ez már önkéntes alapon működik is. I am not going to speak. Pilar de Castillo. Én nem fogom megmagyarázni, hogy az én álláspontom miért ilyen, tehát hogy miért akarok mínuszt tenni, de az a mm, néppártot és kollégáimat informálnám csak arról, hogy változatlanul mínuszt teszek emelle a módosító mellé. Köszönöm. Siete tutti d'accordo? Mindenki egyetért a szobali módosító val, az, ahogy szavazunk róla. Mindenki egyetért a szóbeli módosítóval, nem? Tessék. Elnök mondja, a frakcióm nem ért egyet, és ellene fogunk szavazni. Akkor viszont nem szavazhatunk a szóbeli módosítóról. 310-esről a szóbeli módosító nélkül szavazunk tehát. Entschuldigung, ich bin informiert. Elnézést kérek, nekem azt mondták, hogy ez a szóbeli módosító csak azért született meg, mert kompromisszum volt az árnyék ellandó előadók között, illetve Kálfin úr egyet értett ezzel a szocialisták részéről. Most nem értem, hogy a szocialisták miért mondják, hogy nem akarják támogatni ezt, hiszen megállapodtuk abban, hogy az árnyék jelentéstevők is támogatja ezt a módosítót. Ezt én nem tudom megítélni, erre nem tudok választ adni. Én csak azt tudom, hogy a szobeli módosító csak akkor kerül elfogadásra, hogyha ezzel mindenki egyetért. Elég, hogyha négy ember nem ért egyet, akkor a szobai módosító nem kerül elfogadásra. Tessék. Elnök asszony, elnézést a félreértésért. Elfogadjuk a szobeli módosítót, de a teljes módosító ellen fogunk szavazni. Akkor senki nem ellenzi a szóbeli módosítót? Jó, akkor szavazunk a 310-essel együtt az Megnyitom a szavazást. Chichester képviselő. Sorry, uh, madam. Elnézést, elnök asszony, de én ellenzem a szóbeli módosítót. So, so it should not... Tehát ezt ne bocsássuk szavazásra. Hmm. This is crazy. Ki e contro le... Ki van a szobeli módosító ellen? ahhoz, hogy ne kerüljön elfogadásra, az négy emberre van szükség. Egy, kettő, három, négy. Akkor nem fogadhatjuk el. Nem szavazhatunk róla. Ezért uh, szavazásra bocsátom a 310-es módosítót a jelenlegi állapotában. Megnyitom a szavazást. És akkor nincs félreértés, tessék. Voto aperto. Megnyitottam a szavazást. Il 310 310-es jelenleg állapotában. Lezárom a szavazást. Húszan mellette, 18 ellene, a kártya nélküliek még ketten, úgyhogy 22 mellette 18 ellen elfogadtuk. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 335-ös mellette ellene pedig Elutasítottuk. 90-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 337-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 336-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 338 mellette ellene tartaszkodik, elutasítottuk. 342 mellette 342-es első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 343 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 344-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 345-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 132 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 138 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 142-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 143-as. Szukálászféle szóbeli módosítóval, ami itt szerepel. Mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. 144 5-ös mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 150-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 155-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 156-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 165-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 172 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 173 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 175-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 176-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 178-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 183-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 188-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 189-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 190-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 193-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 194-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 195-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 196-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 197 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 198 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 199 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 201-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 202 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Megnyitom a végső szavazást. Köszönöm. votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 37 mellette, 4 ellene, 6 ellene. 37 mellette, 6 ellene elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Adesso noi Eh, abbiamo... 10 Kezdjük a teljes szöveggel, és utána a szóbeli szavazással. Ez a szavazási mód. Kezdjük a jelentéssel. Állásfoglalási indítványa, Rubik jelentés. Rendben. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 14-es, tessék. Lezárom a szavazást. 14 mellette 27 ellen elutasítottuk. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. 18-as első rész mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. Második rész mellette ellene pedig elfogadtuk. 19-es szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 4-es kompromisszós mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tart, tartózkodik, elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 5 es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös most ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Compromesso 5, votazione aperta. Ötös most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 16 ellen elfogadtuk. 32-es második rész mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. A 33-as első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 41-es, 42-es, 42-es mellette ellene Tartaszkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene Tartaszkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene Tartaszkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 44 es tessék. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 25 a 16 ellen elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. as mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 14, 17 ellene és egy tartaszkodás. Elfogadtuk. Orale, sulle top ten, se... Most következik a szóbeli kérdés top 10 témában. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 34 mellette, 4 ellene, 5 tartózkodás. Lezárjuk ezzel a szavazást. Három perc szünet, hogy aki akar, az elmehessen, és aztán folytatjuk a munkánkat.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 que nous avons euh, On a encore Madame, Madame euh, Jordan et après, après Madame Corolla. Bene. Rendben. Folytatjuk a munkánkat. Jordan képviselő jelentésével folytatjuk a napirendet, úgyhogy már is megadom a szót, tessék, Jordan asszony. Romana. Predsednica, um, marca leta 2011 je bila nesreča v Fukushimi in... Köszönöm szépen, elnök asszony. A fukushimai katasztrófát követően hamarosan megszületett a bizottság részéről a politikai döntés, illetve az ensz részéről, hogy stresszteszteket kell lefolytatni az atomerőművekben. Ennek alapján pedig felül kell vizsgálni a meglévő jogszabályokat a nukleáris biztonság területén. Ez megtörtént, és most előttünk fekszik a bizottság javaslata. A jövőbeni nukleáris biztonsági irányelvről, illetve ennek a módosítását is láthatjuk. Jó néhány módosító indítvány született, meg kell mondjam, hogy az Európai Bizottság véleményem szerint nagyon jól végezte el ezt a feladatot. Néhány javaslatot szeretnék ismertetni. Először is az Európai Bizottság különösen odafigyelt annak a meghatározására, hogy az illetékes szabályozó hatóság pontosan mit takar fogalomként. Továbbá a javaslatban szerepelnek különböző ismérvek, amelyek alapján az illetékes szabályozó hatóság meghatározható. Például az Európai Bizottság de facto függetlenséget ér elő, meghatározza a szervezetre vonatkozó előírásokat, illetve a költségvetést, az emberi erőforrásokat és a szabályozói követelményeket. Ennek az a célja, hogy javuljon a helyszíni felkészültség, illetve a katasztrófavédelmi elhárítási képesség. Ez nagyon fontos, és később a részleteire is visszatérek majd, akkor, amikor a megfelelő cikkekhez érünk. A javaslat ezen kívül az engedélyesek szabályait is tartalmazza újra definiálja a peer review rendelkezéseket, és részletes szabályokat alkot az emberi erőforrás területre. Megfelelő szakképzettséget, illetve szaktudást előírva számukra. Véleményem szerint egy új követelményként megfelelő hozzáértést is elő kell írni az alvállalkozók számára rendkívül fontos az átláthatóság. Itt is egy új előírás érvényesül a Nemzeti Szabályozó Hatóságra, illetve az engedélyesre vonatkozóan közösen el kell, hogy készítsék az átláthatósági stratégiát. Külön fejezet foglalkozik a különleges kötelezettségvállalásokkal, az általános biztonsági rendelkezésekkel, a célkitűzések elérésének a módszertanával. És véleményem szerint a jogalkotási javaslat arra is lényegi elképzeléseket fogalmaz meg, hogy a biztonság kultúrát hogyan fejleszthetjük tovább. Véleményem szerint az is rendkívül lényeges, hogy a teljes életciklus lefedjük ennek keretében az atomerőművek esetében. Egészen az építéstől a leállításig, illetve a működésen át természetesen. Véleményem szerint nagyon sokat okultunk az eddigi balesetekből az utóbbi időben külső kockázati tényezőket tudunk azonosítani, illetve emberi tényezőket is be tudunk építeni. Tehát külső, természet és emberi tényezőket különböztetünk meg. Álláspontom szerint az, az is nagyon fontos, hogy a szövegben számos katasztrófa típus szerepel. Tehát nagyon szigorú előírásokat tartalmaz ez a szöveg az építésre, illetve a tervezési előírásokra, és megkülönböztet különböző súlyosságú incidenseket, baleseteket. Továbbá szigorú előírás szabályozza a reaktor magjában bekövetkezett károsodásokat, illetve hogy az elszigetelt területet nem haladhatják meg ezek a károk ugyancsak fontos a felkészültség, illetve a helyszíni reagálás szempontjából, hogy erre megfelelő tervek készüljenek. A japán események tapasztalatait levonva fontosnak tartjuk azt is, hogy az atomerőműveknél legyen egy központi egység, amelyet a természeti veszélyforrásoktól kellő védelemmel láttak el. Tehát a létesítmény maradjon működésre kész, akkor is, hogyha természeti katasztrófa következik be. A peer review előírások között új előírások szerepelnek, 10 éves, illetve 6 éves tematikus felülvizsgálatok merülnek fel követelményként. Tehát a felülvizsgálatok során az Európai Bizottság is egyre komolyabb szerepet kap. Én úgy gondolom, hogy ez jó dolog, mert a japán tanulságok egyike, hogy a szabályozó hatóság nagyon gyengén lépett fel, és senki nem adta le időben a figyelmeztető jelzést. A mi esetünkben úgy gondolom, hogy itt mindenképpen komoly hozzáadott értéket biztosíthat az Európai Unió. Szintén fontos a szankcióknak a kérdése. Véleményem szerint egészen gyorsan elmondom. Régóta várjuk már a módosításokat a biztonsági irányelv szövegéhez. Nem is csak azért, hogy a ciklus végéig elfogadhassuk, mindenképpen nagyon keményen ezen dolgozunk, ezen vagyunk. Úgyhogy a jelentés végleges változatát holnapra szeretném elkészíteni, és a cél, hogy minél előbb lefordítható legyen. És az első áprilisi plenárison már szavazhatunk is a jelentésről. Meghallgatást is tervezünk február 12-ére. A tartalmi kérdéseket illetően mindenek előtt szeretnénk minimálisra csökkenteni az események előfordulását, illetve ezeknek a számát, és mivel nem zárhatók ki a balesetek, hatékonyan fel kell készülnünk. Hatékonyan le kell reagálnunk ezeket az incidenseket. Egységes biztonsági előírásokra van szükség uniós szinten, ez az európai polgárok bizalmát növelni az atomerőművek eh, irányába. És úgy gondolom, hogy ez további harmonizálást igényel. Ahogy el is hangzott, az Európai Bizottság <coughs> javaslata jól sikerült, és a tartalmi módosításaim, illetve észrevételeim mellett néhány szakmai észrevételt is tennék, amelyek az IEA eh, normáinak az érvényesítésére vonatkoznak elsősorban. Ez fontosnak tartom, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség előírása érvényesüljenek. Köszönöm. Correa de Campos kollégája szó. Gracias, eh, Presidente. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek az előadóval általánosságban. A fukushimai baleset miatt valóban elveszett a bizalom a nukleáris biztonság irányában a lakosság részéről. És egy sor technikai probléma merült fel, nagyon súlyos probléma, ami egyébként más nukleáris baleseteknél is így történt. Nagyon fontos döntések születtek a nukleáris jövő szempontjából, vannak különbség az egyes tagállamok között, de stratégiai szempontból nagyon fontos, hogy vegyük azt figyelembe, hogy a nukleáris biztonságnak nincs határa, nincsenek előtte határok, ezek egy határon átnyúló problémák. Ezért fontos, hogy fokozzuk a biztonság szintjét az európai területen. Az összes atomerőműnek több mint egy harmada található Európában. Üdvözöljük az elemzést, üdvözöljük a módosításokat, például az ellenálló képességi próbáknak a bevezetését, amit az európai intézményeknek kell majd irányítania. Azok a javaslatok, amelyek azt szolgálják, hogy a hat, nemzeti hatóságok hatókörét meg lehessen erősíteni. Ez is nagyon fontos. Hasonló módon fontos az együttműködés. Elsősorban az együttműködés megerősítésével, információ cserével, azért, hogy az összes biztonsági szabályt megfelelően alkalmazzák. Tehát az információ, a tájékoztatás rendkívül fontos. A javaslat tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét és megerősíti a bizottsági rendelt javaslatot, meghatározza a definíciókat, az elveket a biztonság szempontjából, meghatározza a legjobb gyakorlatok alkalmazását. Hát nagyon fontos, hogy a legmagasabb szintű biztonsági mechanizmusok megfeleljenek az atomerőművek bizonyos adott életciklusának. Ez egészen a megépítéstől a semlegesítési kell, hogy érvényes legyen. Technikai javaslatok is szerepelnek a jelentésben a, ahhoz, hogy jobb választ tudjunk adni a sürgőségi helyzetekre, vészhelyzetekre. Éppen ezért készen állunk arra, hogy együtt dolgozunk ezen a nagyon fontos témán. Egyetértünk a következtetésekkel, és köszönöm szépen. Köszönöm. Tuzanovszki kollégája a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kollégáim is elmondták már, amit én szeretnék. Igenis, a fukushimai katasztrófa után a közvéleményben jogosan megnőtt az aggodalom a nukleáris létesítmények miatt. Az emberek aggódnak, és ezért végeztünk el nagyon sok tesztet, próbált annak bebizonyítására, hogy az európai létesítmények biztonságok. Természetesen szeretnénk harmonizációt elérni ezen a területen, hogy a nemzetközi, nemzeti szabályozó testületektől függetlenek lehessünk, illetve hogy növeljük ezeknek a folyamatoknak az átláthatóságát. Ez mindig igen pozitív, hiszen szeretnénk a polgárok bizalmát visszanyerni. Szeretnénk, hogyha megint bíznának ezekben az igen összetett létesítményekben. Az ENSZREG jelentést végzett, és elvégezték az ellenálló képességi próbákat. Itt négy, fejlesz, négy olyan területet jelöltek ki, ahol fejleszteni lehetne a helyzetet az ellenőrzés és más területein, de azt nem említették meg, hogy felül kellene vizsgálni a jelenlegi irányelvet, és én ezt problematikusnak tartom. Hiszen új definíciókat, új fogalmakat alkotunk most, hiszen nagyon fontos pontosan értelmezni a fogalmakat annak érdekében, hogy elkerüljük a homályosságot. Amikor igazolásra van szükség, amikor ellenőrzés folyik, nagyon fontos, hogy a többértelműséget, a félreértelmezés lehetőségét mindenképpen elkerüljük, hogy minden hatóság pontosan tudja, hogy miről van szó. Ezért problematikus mindez. Például az új 8-as ácik, amely a szak, szakértői értékelést hozza be, ennek a fogalomnak a pontos meghatározására szükség lenne, mert jelenleg nem elég világos. A rendszer nem vezethet be két értelműséget a jelenlegi ellenőrzési mechanizmusokban hiszen akkor azzal kell kezdeni az értékelést, hogy először értékeljük, hogy melyik mechanizmus jobb, az egyik vagy a másik. Ezért a bizottság ki kell, hogy töröljön minden olyan kétértelműséget, amely administratív terhet, szükségtelen plusz administratív terhet róhat a hatóságokra és erre az ellenőrzési mechanizmusra. Tehát nagyon fontos a szabályozó testületek helyzetét leírni, leírni a nemzeti testületek igenis professzionális, független testületek kell, hogy legyenek. Tehát ezeket a javaslatokat mindenképpen követnünk kell. A nyolcas cikk ugyanakkor független helyzetet állapít meg, és hogyha a bizottságnak felügyelnie kell ezt a területet, akkor az összeférhetetlenséghez vezethez, hiszen a bizottság egy kicsit másféle helyzetben van. Ezért a dokumentumnak nagyon világosan meg kell határozni az egyes fogalmakat. Például meg kell magyar, magyaráznunk azt, hogy a létesítmény, nukleáris létesítmény körüli érintett terület alatt mit értünk, hiszen ez nagyon fontos annak fényében, hogy egy baleset után milyen lépéseket kell tenni. A jelentéstevő egy meghallgatásról is beszél, ami szintén nagyon fontos szerepet játszhat. Ezek nagyon fontos folyamatok, eljárások, amelyek magas szintű technikai kérdésekről, nagyon összetett létesítményekről szólnak. Ezeket teljes részletességgel meg kell állapítani és határozni. Várom a jelentéstevő asszonyjal folytatott nagyon szoros együttműködést, és úgy gondolom, hogy rendkívül komolyan kell venni ezt a kérdést. Másfelől viszont nem szabad, hogy meghódoljunk az egész téma pszichés súlyának, hogy meghajoljunk ez alatt, és nem szabad a közvéleményben uralkodó kétségeknek sem behódolni. Nagyon komplex technikai létesítményekről van szó, ezért a legfontosabb az, hogy komolyan cselekedjünk, és várom a további együttműködést. Köszönöm. Grazie. La... Köszönöm, a bizottsági a szó. Se intende intervenire. szeretne a bizottság képviselője hozzászólni. Um, Madam President, Madame Rapport. Elnök asszony, előadó asszony, tisztelt képviselők. Először is köszönöm szépen a dicsérő szavakat, amelyeket hallottam a bizottság javaslatával kapcsolatban. Emlékeztetnék néhány alapelvre a bizottsági javaslat kapcsán, és hogy miért készítettük el, különösen a legutóbbi hozzászólás alapján. Fontosnak tartom ezt elmondani. Kettős mandátumot kaptunk 2011-ben az Európai Tanácstól. Ez a stressztesztre vonatkozott, illetve szükség esetén a nukleáris biztonsági előírások felővizsgálatára. És az Európai Parlament is állásfoglalást fogadott el a vonatkozó irányel felülvizsgálatára. Tehát így jutottunk a jelen helyzetbe. Számos egyeztető partnerrel dolgoztunk együtt, a nemzeti atomenergia ügynökségekkel, a nemzetközi atomenergia ügynökséggel, illetve a szabályozó hatóságokkal, a közvéleménnyel egyeztettünk, konzultáltunk, és az Euratom szerződéssel foglalkozó szakmai, tudományos munkacsoportot is bevontuk ebbe a munkába. Ennek alapján állt össze ez a meglehetősen összetett javaslat, amely néhány alapelven nyugszik. Az első, a döntéshozó biztonságügyekben legyen független. A második, biztosítsuk a döntéshozatal átláthatóságát. A harmadik, magas szintű biztonságot, biztonsági célkitűzések elérésével érjünk el, amely megfelelő mozgásteret nyújt a nemzeti hatóságoknak a célok elérésére az eljárásaik, illetve gyakorlatuk szerint sok éves tapasztalatukra támaszkodva. És ezért a javaslatban kiemelt figyelmet kap az, hogy a célok eléréséről gondoskodni kell. Ezt célozza a peer review rendszer is. A szakmai felülvizsgálat, a peer review, az nem egy ellenőrzés, szeretném ezt hangsúlyozni, és nem csorbítja a nemzeti biztonsági hatóságok jogköreit. A peer review konstrukció lényege, hogy a helyes gyakorlatok alkalmazását szeretnénk általa biztosítani, illetve magas szintű tájékoztatásról szeretnénk gondoskodni. Továbbá szeretnénk egyeztetni a munkamódszereket az EU legjobb gyakorlatainak a cseréjével és általánossá tételével szeretnénk ezt elérni. Azt hiszem, hogy ez közös célunk itt az ülésteremben. Válaszolva az imént hallott észrevételre, vagyis hogy esetleg éretlen még ez a javaslat, hogy túl korai, szeretnék erre reagálni. Én úgy gondolom, hogy Fukushima óta eltelt két és fél év, tehát több képviselős valószínűleg számos jelentést olvasott Japánból. Tehát úgy gondolom, hogy némileg túlzó ez a, az észrevétel, hiszen a javaslatot széles körben megvitattuk, egyeztettük, tehát a szakemberekkel, illetve a szabályozókkal tartottunk konzultációkat. És a szabályozó szakemberek maguk egyeztek bele, illetve javasolták ezt a szakmai felülvizsgálati rendszert, a peer review rendszert, amely beépült a javaslatba. Tehát megérett az idő a javaslat elfogadására, illetve a rendszer bevezetésére. Van-e az Európai Bizottság részéről összeférhetetlenségi akadály, illetve szabályozó hatóságá szeretne válni az Európai Bizottság? Ezzel is foglalkozni kell e helyt úgy gondolom, hogy a válasz nem. Nincs olyan célkitűzése az Európai Bizottságnak, hogy a nukleáris biztonság szabályozójával lépjen elő. Pontosan azon alapelv miatt, amelyről már beszéltem, vagyis hogy legyen a döntéshozata független biztonsági ügyekben, illetve a döntéshozata legyen átlátható. Tehát az Európai Bizottság a vonatkozó cikkben, ott, ahol a tematikus peer review rendelkezések szerepelnek, épp az ellenkezőjét írja elő, tehát egy szilárd döntéshozatali rendszert szeretne bevezetni. Amennyiben nincs egyetértés annak kapcsán, hogy a tematikus szakmai felülvizsgálat hogyan folyék le, megjelöl a javaslat egy végső döntéshozót, aki a döntő szó a hat éves felülvizsgálatok kapcsán. Tehát ennyit a javaslat lényegéről hadd tegyem hozzá, hogy az Európai Bizottság különös fontosságot tulajdonít annak, hogy a javaslatot még időben el tudjuk fogadni a ciklus végéig. És ezért is különösen helyeslem az előadó asszony szavait, amikor azt mondta, hogy már is előre haladott állapotban van az a vélemény, amelyet ő fogalmaz, és jó lenne, hogyha a szakbizottság minél előbb el tudná fogadni, illetve hogyha a parlament is minél előbb állást foglalna a témában. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, visszadom a szót az előadónak röviden, tessék. Hvala lépa za vse komentarje, ki smo jih dobili. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Tényleg rövid leszek. A javaslatot. Arról beszélnék én is, hogy túl korai -e ez a javaslat. Én nem gondolnám, hogy az lenne, felelős módon gyorsan kell a fukushimai balesetre reagálni. És hogyha emlékszünk, akkor 2008-ban, 2009-ben a nukleáris biztonságról szóló irányelv tárgyában a parlament sokkal szigorúbb szeretett volna lenni, mint a tanács, úgyhogy valószínűleg éppen itt az ideje annak, hogy felülvizsgáljuk az irányelvet. Köszönöm az árnyékjelentéstevők eddigi munkáját. Találkozni fogunk majd januárban, és remélem, hogy minél több kompromisszumos módosítót meg tudunk készíteni. Köszönöm. Jordan, diamo la parola alla Köszönöm. Karola kollégája a szó, ha itt van. Igen, tessék. Egy véleményről van szó, üvegházhatást okozó gázok a légiközlekedésben, tessék. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen a szót. A légi közlekedést belefoglalták az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerébe 2012 elején. Az Európai Uniós tagállamok és a légi társaságok kezdettől fogva megtorló intézkedésekbe ütköztek a harmadik országok részéről emiatt a döntés miatt. Az USA, Oroszország, India, Kína és Brazília egyaránt megtagadta, hogy ezeknek a szabályoknak megfeleljen, illetve hasonló szabályokat hozzon, és ezek a megtorló fellépések meggyengítették versenyképességünket, a növekedési potenciált gyengítették, nemzetközi parlament, nemzetközi partnereinkhez képest nem tudtunk úgy növekedni, ezért tavaly azt javasoltuk, hogy az Európai Unió néhány lépéssel lépjen vissza, ez eredményezte aztán a megállítani az időt döntést. Annak érdekében, hogy a nemzetközi polgári repülési szervezet közgyűlésére megfelelő megfelelő hangulatot ki tudjuk alakítani. Most ö, októberben tartották ezt a közgyűlést, és az óra megállítása, az idő megállítása valóban jó ötletnek bizonyult. Azóta az ICAO jelentős előrelépéseket tett ezen a téren, és egy globális szintű intézkedés tárgyalását kezdte el, amelyről majd 2016-ban hoznak végleges döntést. Ezzel az irányelvel ugyanakkor az Európai Unió most megint egyoldalúan cselekszik, hiszen egy úgynevezett légtérmodellt szeretne javasolni, amely szerint az Európai Unió fölött elszálló, tehát az Európai Unióba irányuló, vagy Európai Unióból kifelé tartó járatok 2014-től 2020-ig beletartoznának az, e, a kibocsátási rendszerbe ezeket, ezeknek a szabályoknak a harmadik országokra való rákényszerítése is igen sok bírálatot szült, és megtorló lépéseket eredményezett. Ezt is kézzelfoghatóan tapasztaltuk a megállítani az időt intézkedés előtt. Az IATA sem értett ezzel egyet, minden nagy légitársaság ellene volt, és az Európai Légitársaságok Szervezete is valamint az EU-s tagállamok nagyon nagy része is ellenezte. Hiszen láttuk, hogy mennyire nagyok a kockázatok, és mennyire kicsi tulajdonképpen a klímára gyakorolt hatása ennek a döntésnek. A teljes modell a kibocsátások 38%-át fedni le, az, vedné le, az én javaslatom szerint egy kicsit kevesebb, mint 30% lenne a lefedettség, úgyhogy igazából kicsi a különbség. Nagyon régen tűnik tehát úgy, hogy tulajdonképpen az EU pontosan az a tényező, amely egy globális megállapodás útjában áll, és ez a javaslat is pontosan ezt mutatja. Az Európai Unió annyira oda van magától és ettől a modelltől, hogy megakadályozza a megállapodást és a többi érintett tiltakozását váltja ki. Nagyon sokan mondták, hogy mi hajlandó, mi hajlandók vagyunk csökkenteni a kibocsátást, de miért akarja az EU a saját megoldását ráerőltetni másokra? Hiúságból vagy politikai büszkeségből? Én is ezt kérdezném. Az Európai Unió ezen magatartása, az Európai Bizottság ezen magatartása sajnos tönkreteszi azt a jó tárgyalási atmoszférát, amely nemrég kialakult a polgári repülési szervezeten belül. Ezért én azt javaslom, hogy a megállítani az idő kezdeményezést, javaslatot 2016-ig hosszabbítsuk meg, és ne kényszerítsük nemzetközi partnereinkre a saját kibocsátási csökkentés 2016-ban lesz majd egy ICAO közgyűlés, és ott várhatóan el fogják fogadni a globális megállapodást. Hogyha ehhez hozzá akarunk járulni, akkor meg kell őriznünk ezt a pozitív hangnemet. Még a Természetesen az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszani ezen a téren, de okosabban kell ezt tenni. Az ICAO folyamat elindult, nagyon ígéretes folyamat, és az ICAO az az egyetlen testület, amelyen belül egy globális megállapodást el tudunk érni. Arrogáns, ostoba dolog lenne ezt a jogszabályt megpróbálni kér, rákényszeríteni az EU-ra, miközben tudjuk, hogy az Európai Unión kívüli résztvevők is érdekeltek, és most végre először úgy tűnik, hogy hajlandóak a megállapodásban részt venni. Úgyhogy kérem, hogy hagyjuk, hogy ez a nemzetközi megállapodás létrejöhessen. Köszönöm, Krámer képviselő. Köszönöm szépen. jelentéstevő vagyok az Áldétól, és kicsit hangsúlyosabban beszélnék. 6-7 évvel, éve dolgozunk már ezen az ügyen, akkor illetékes jelentéstevő voltam. Megpróbáljuk a, megpróbáltuk a légiközlekedést belefoglalni ebbe a rendelkezésbe, és a, a harmadik országokkal nem konzultáltunk, tőlük mindig ellenállást kaptunk, és végül is össze is fogtak ellenünk. Ezeket a jelzéseket az Európai Unió végig figyelmen kívül hagyta, és Korhala asszony is mondta, hogy mennyire fontos ez, hogy végül az utolsó percben mégiscsak egy ilyen nagy nemzetközi nyomásnak engedtünk, és megállítottuk az időt. Az ICAO közgyűlése nagyon furcsa helyzetbe került, hiszen ö, ö, szavazás történt, mégpedig a légtéri modell, modellt teljes mértékben visszautasították az ICAO-ban. Ezért most számomra teljesen érthetetlen, hogy a bizottság egy olyan modellt javasol, amelyről teljesen világos, hogy a többieknek megint csak nem fog tetszeni, és hogy megint csak a harmadik országokkal konfliktusba fogunk kerülni, hogyha ezt elfogadjuk. Az ICAO folyamat nagyon nagy nehézségek árán végre elindult, és 2016-ra, hogy egy piacalapú intézkedést, illetve rendszert tud, meg tudnak alapítani, ezért nagyon fontos, hogy ezzel ellen mi ne próbáljunk ellene hatni. Tehát most nem politikai kérdés többé, hogy a légtéri megközelítés létrejöjjön vagy nem, egyszerűen el kell fogadnunk, hogy milyen nemzetközi helyzet állt elő, egyszerűen nem lehet a, a világgal ilyen módon harcolnunk, nem lehet a világ ellen megpróbálni harcolni, hiszen ez ellenállást szül, kereskedelmi konfliktusokat szül, hiszen Kínával kapcsolatban már voltak ilyen rendelés törlések emiatt, és ellenintézkedéseket is gerjeszt. És igaza van Korhola asszonynak abban, hogy ez egy nagyon hosszadalmas, nehéz folyamat volt az ICAO-ban, és valószínűleg, ha ezt most, ha most nem vigyázunk, akkor az EU fogja pontosan aláásni ennek a megállapodásnak a sikerességét és ez egy nagyon gyenge, törékeny kompromisszum az, hogy majd 2016-ban létrejöjjön a megállapodás, amely 2020-ig lesz érvényes, ezért teljesen világos, hogy legalább folytatnunk kell a megállítani az időt rendelkezés, konzekvensen, és a ugye hiszen tudjuk, hogy az az egész, ez az egész kereskedelem csak bizonyos légitársaságoknak biztosít verseny előny, úgyhogy vagy az egész légiközlekedés úgy, hogy van, ki kellene venni az LTS-ből, e vagy legalábbis állítsuk meg az időt. Jordan képviselője szó. Köszönöm szépen. Általában egyetértek Korhala kollégával. Egyezni szokott a véleményünk, de ezúttal másképpen gondolom. Hogyha 2008-ban úgy döntöttünk, hogy össztársadalmi szinten csökkenteni kell a kibocsátást, akkor az ágazatok között tisztességesen kell elosztani ennek a terhét. Hogyha a légi közlekedés ezt nem vállalja, akkor más ágazatoknak kell nagyobbat vállalnia és a többi ágazatot már is meglehetősen megterheltük. A légi közlekedés pedig nem vállalt eleget idáig, én ezt nem tartom helyesnek. Az EU-nak a hatásköreit is meg kell őriznie. A saját területén joga van meghatározni az intézkedéseket. Én a, az óra leállításával sosem értettem egyet, úgy gondolom, hogy az EU ezúttal elhibázott lépést tett, és meg kell állapodni a harmadik országokkal. A konferencián az ICAO képviselőivel is megbeszélést tartottunk, bemutatták a terveiket. Főképp arról volt szó, hogy 2016-ra szeretnék hogyha el tudnánk fogadni egy tervet, és 2020-ra már teljesülnének is a kibocsátási célok. Én szkeptikus vagyok, mert 2001-ben az ICAO vállalta, hogy megfogalmazza a megállapodást, és egyelőre ez nem jött létre. És hogyha a kiotói jegyzőkönyv ambícióit nézzük, ez nem kellően nagyra törő, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi állás még rosszabb képet mutat. ...2020-ig a kibocsátási értékek bizonyos elvárások szerint talán részben elérhetők, de addigra mások már előttünk járnak majd, tehát ezért nem tudok egyet érteni a kollégával. Köszönöm. Vittoria Pradi. Köszönöm, Vittoria Pradi. Köszönöm, elnök asszony. Itt tényleg egy olyan témáról, olyan problémáról van szó, ami nagyon súlyos, nagyon komoly kérdés, és mindenek volt egy előfeltétele is, egy feltételezés a bizottság részéről, vagyis az, hogy valóban sikerül hatékonyan fölhívni az egész világot arra, hogy kövessen minket. Szerintem nem ez a helyzet a varsói tárgyalás gyakorlatilag egy csőd volt. Úgyhogy mi nekünk magunknak kell másképp prezentálnunk a megállapodást. Egyszerűen nem csak a jelenlegi ETS rendszerre kell alapoznunk, hanem méltányosságra, és a befoglalásra, a bevonásra az egyes szereplők részéről. Másrészt úgy gondolom, hogy létezik egy bizonyos igény, hiszen már szinte mindenki felismerte annak a szükségességét, hogy lépni kell. Az ICAO nem biztos, hogy a megfelelő hely ahol ezt a tárgyalást le kell folytatni. El lehet ott kezdeni a tárgyalást. Minden esetre úgy gondolom, hogy viszonylag rövid határidővel készülhetne egy olyan javaslat, ami azon túl, hogy egy szénteszt, szénadó, ami csak inkább egy ilyen piaci mechanizmus, Szerintem olyan megállapodást kellene kötni, ami tükrözi a kérdés súlyosságát, és ami olyan elveket is tartalmaz, amelyek globális megállapodás felé eh, tudná, tudná elmozdítani, elmozdítani a helyzet, amennyiben természetesen sikerülne ilyen globális megoldást, megállapodást kötni. Úgyhogy én inkább azt látnám szívesen, hogy a tárgyalások alapja az ICAO-val az legyen, hogy üzemanyag adót fogadjunk el. Ez már forrás biztosítana ahhoz, hogy a sürgősen megvalósítandó beavatkozásokat el lehessen végezni például a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás területén, és ezzel elismerést adnánk azoknak az országoknak is, amelyeknél a tropusi erőkben, az esőerdőkben nagy szénforrások léteznek. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy rövid határidőn belül elismerést adjunk ezeknek az országoknak, elismerjünk nekik egy kárterítést, a globális világ örökség tekintetében, vagyis a tekintetben, amit egy jól karbantartott esőerdő biztosítani tud. Ebből a helyzetből kellene kiindulni, és egy kicsit alázatosabban meg kellene nézni azt, hogy melyek azok a javaslatok, amelyek egy jobb megoldáshoz, egy jobb megállapodáshoz vezetnek. Úgyhogy még egyszer mondanám, most ugye nagyon sokszor beszéltem már erről a témáról, nem fogok mindent elismételni, de azért röviden azt mondanám, hogy a klíma igazság legyen a vezérfonal. És ez a javaslat tartalmazhat az alapnyilatkozatra adott választ is a bali nyilatkozatot próbáljuk lefordítani politikai intézkedésekre. Elnök, köszönöm. kis képviselő árnyék előadóként a szó. Uh, uh, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a jelentéstevő asszonynak a munkáját. Úgy <laughs> gondolom, hogy a jelentéstevő asszony álláspontja teljesen világos. Én azonban egy kicsit más véleményem vagyok. Én is a múltak, múltban történtek, illetve a múlt szándékai alapozom a véleményemet. Én úgy gondolom, hogy túlságosan ö, nagy hitet vetett az ICAO-ban a jelentéstevő asszony, hogyha azt gondolja, hogy kötelező jellegű megállapodást fog elérni. Én ö, még nem láttam kötelező jellegű megállapodásokat. És persze a szándékok azok megvannak a szektorban, de a szándékok soha nem kötelezőek. Tehát nagyon részletes munkába kell kezdeni 2016-ra, ha 2016-ban globális intézkedést akarunk elfogadni 2020-ig tartó időszakra. Ez természetesen bonyolult folyamat ez, de hogy mi lesz az eredménye, az még nagyon nem világos. Egyelőre csak sejthetjük, hogy ez a folyamat milyen irányba megy és csak akkor tudjuk befolyásolni az ICAO-t, hogyha igenis nyomást gyakorolunk rájuk annak érdekében, hogy ez nekünk tetsző megállapodást elérjék. Ezért úgy gondolom, hogy 2014 és 2016 között a légtér alapú megközelítést kellene alkalmaznunk, hiszen ez egyrészt jobb a környezet számára, aztán 40%-os csökkentést tartalmazna az eredeti ETS-hez képest, az állítsuk meg az órát pedig csak 20%-os. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem adhatjuk meg magunkat az olyan országoktól érkező nyomásnak, mint Kína. Látjuk, hogy a globális klímapolitika mennyire nehéz terület, de kontinensünk számára igen fontos kérdés ez, és hogyha ambiciózusok akarunk lenni, akkor igenis előre kell törnünk, vezetnünk kell, és aztán meg kell látnunk, hogy követnek majd -e minket a többiek. Hogyha van szándék a globális megállapodás felé, akkor nem hagyhatjuk, hogy Kína nyomást gyakoroljon ránk, már pedig az állítsuk meg az órát már is megadásnak tekinthető. Ambiciózusunknak kell maradnunk, mégpedig egészen a folyamat végéig. Harmadsorban pedig ez az ICAO-t arra is ösztönözné, hogy 2016-ra álljon elő egy megállapodással, akkor kell a közgyűlésnek beadni egy jelentést, illetve a bizottságnak beadni majd egy jelentést az Európai Parlament és a tanács felé arról, hogy 2020-ig tartó időszakra vonatkozóan mit jelentene majd ez a megállapodás. Úgyhogy módosítókat fogunk be, fogok benyújtani annak érdekében, hogy csak 2016-ig éljen ez a mentesítés. Végül pedig szeretném a monetáris az ellenőrzési, megfigyelési követelmények fontosságát hangsúlyozni. Hogyha ezeket gyengítjük, akkor az megint csak rossz jelzést fog követ, közvetíteni a légitársaságok felé. Köszönöm szépen a szót, várom az önnel folytatott együttműködés, és módosítókat fogok készíteni. Köszönöm. Köszönöm, Rázov képviselője a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok önökhöz. A problémát én abban látom, hogy a környezeti veszélyek merész technológiai újításokkal, illetve társadalmi kiigazításokkal kezelhetők. Világméretekben több mint 700 millió gépjárműről beszélhetünk, illetve több százezer repülőgép közlekedik. Tájékoztathatom önöket arról, hogy vannak nagyon fontos műszaki újítások, amelyek már is rendelkezésünkre állnak. A hazámban például kidolgoztak egy szabadalmat, amely csökkenti a kibocsátási értékeket, a gépjármű kibocsátásokat. És ez a berendezés, ez kortól függetlenül minden gépjárműre felszerelhető. Csökkenti a kibocsátási értékeket 70%-kal. Ez egy szűrő, illetve kondenzátor együttesen 70%-kal csökkenti a kibocsátási értékeket. Alkalmazható repülőgépeken, illetve az energiatermelésben is. A probléma az, hogy túl olcsó, mert mindössze 100 koronába, 5 dollárba kerül az előállítása. Egy 60 ezer koronába kerülő katalizátorral szemben, amely sokkal drágább, és mégis ezt alkalmazza az autó eh, eh, gyártás, és a, az autóipari lobby keményen ellenáll a bevezetésének. Egy másik újítás amely a légkör állapotát javíthatná. Az egy cementipari szabvány, egy nem régében bejegyzett, mindössze egy hónapos szabadalomról van szó. Kerámia részecskéket alkalmazva nyersanyagban a kibocsátási értékek csökkennek, illetve csökken az energiafogyasztás. Tudjuk, hogy nagyon sok energiát fogyaszt, és nagyon sok nyersanyagot használ fel a cementipar, és a kibocsátási értékek itt is 70%-kal csökkenhetnek. Főleg az EU szabályok állják a szabadalmak útját, fékezik az újításokat és a műszaki fejlődést. Meg kell mondjam, hogy Korhola kolléga jelentésében. Én nem csak azt tartom nagyra, hogy milyen szintű a kidolgozottság, hanem hogy személyesen is azonosult ezzel a megoldandó problémával. Köszönöm. Grazie. Eh, Köszönöm, bizottság. Tessék. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek jó napot kívánok. Tisztelt képviselők. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a megfigyeléseket. Azt hiszem, hogy valóban nagyon bonyolult politikai helyzet ez. Az világos, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszert vegyes érzelmekkel fogadták, és az is világos, hogy együttdöntési együttdöntésre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy folytassuk a helyes politikák gyakorlását és ezeket a jogszabályokat le is zárjuk áprilisig, különben az LTS e teljes végrehajtása nem válik lehetővé. Én is ott voltam a közgyűlésen, láttam, hogy milyen nagy előrelépés történt, de én úgy gondolom, és úgy gondolom, hogy a tej, az LTS e teljes megvalósítása tényleg provokáció lenne. Ugyanakkor fontos, hogy a politikánk központját az ICAO és a nemzetközi, a globális politikák képezzék. Jelenleg nem könnyű megítélni, hogy a bizottság megközelítésétől eltérő megközelítése következményei milyenek lennének. A bizottság javaslata a partnereink aggodalmára reagál, a területen kívüliséggel kapcsolatban, és csak az európai régió, az európai légtéren belüli forgalomra koncentrálunk, tehát nem diszkriminatív ez az intézkedés, minden üzemeltetőt egyenlőképpen kezel. Nem várjuk el azt, hogy az Európai Unió területén működő, területén, területén működő és az Európai Unióról, Unió területén kívül székhelyen rendelkező üzemeltetők más szabályoknak feleljenek meg. De az, adott ágazatban tiszteletben kell tartani a helyi törvényeket, a helyi jogszabályokat. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az egész rendszer nem, működ, nem, nem fog működni. Az Európai unió légi közlekedése nagy jelentőséggel van a az európai gazdaságra, és mivel a kibocsátások folyamatosan növekednek, igenis bele kell foglalni a légiközlekedést is az ETS-be. Az ICAO határozatának szellemében fogunk előre haladni, tárgyalni fogunk a harmadik országokkal, megmagyarázzuk nekik, hogy milyen logika áll a megközelítésünk mögött, és hogy ez hogy függ össze az ICAO-n belül folytatott tárgyalásokkal. Úgy gondolom, hogy javaslatunk nagyon jó egyensúlyt teremt a jelenlegi körülmények átgondolása között, mégpedig úgy, hogy de minimis szabályokat állít meg, állít föl, úgy és a jövőbeni igények között. Viszont hogyha ezt nem, ezt a javaslatot nem ö, veszük komolyan, akkor azzal azt jeleznénk, hogy az előrelépés megakadályozza a korai reagálást és a korai cselekvést. A korai cselekvésre lehet pontosan aztán tovább építeni, és így lehet elérni azokat az intézkedéseket, amelyek megtételére mindannyian elköteleztük magunkat. ami a megfelelősség általános elfogadását illeti, tulajdonképpen az CO2 kibocsátások 98%-a múlt évre levetítve teljes mértékben megegyezik az EU jogszabályainak, hogyha kivételt teszünk és megengedjük, hogy bizonyos légi üzemeltetők ne feleljenek meg a jogszabályoknak, az csak káros hatással járna az egész rendszer működésére, úgyhogy ezt nem kívánjuk megtenni. Tehát továbbra is meg vagyunk győződve arról, hogy a bizottság megközelítése hozzáadott értéket képvisel, és reméljük, hogy mindenki elközel, elkötelezett az együttdöntési folyamat megfelelő és időbeni befejezése mellett, hogy az ETS e rendszer tovább élhessen és működhessen. Köszönöm. Köszönöm, Karola képviselő. Thank you very much. Köszönöm szépen. Meg kell mondjam, nem vagyok arról meggyőződve, amit az imént elmondott a bizottság. Elolvastam az indokolást figyelmesen, és meglep ez a logika. Mert az áll itt, hogy az icao óra annak a sikerére utal a szöveg, illetve hogy a szeptemberi találkozó sikert hozhat. Előrelépést sürget, illetve az állít a szövegben, hogy világméretű intézkedéseket kell hozni piaci alapon, és erre vonatkozó módosításokat kell bevezetni, és így tovább. Engem az lett meg, hogy éppen ellenkező visszajelzések érkeztek. Amit az EU javasol, az egyáltalán nem teremt konstruktív légkört, és nem ad további lendületet ennek a folyamatnak. Kramer úr, köszönöm szépen a visszajelzést. Örülök, hogy együtt tudunk működni ezen a területen. Jordan asszony, a következő a kérdése. Nem tudom, hogy nem értette félre, amit megfogalmaztam. Mert az én értelmezésemben az EU belső kibocsátás kereskedelmére vonatkozott az észrevétele, hogy ez folytatódjon, és folytatódik is. Éppen az a lényeg, hogy a gazdasági térségen belül folytatódik. Tovább működik ez a rendszer. Itt most arról van szó, hogy világméretű megállapodást kellene elérni, és hogy ezen a téren ne kényszerítsük a többieket a megállapodás mindenképpen elfogadására, mert ez megrontja a légkört, a hangulatot és ezért lenne fontos, hogy a légi közlekedés is kivegye a részét a csökkentésben. És igen, igen, de a különbség nagyon kevés. 38, 30 ellenében. És a 8% miatt azt veszélyeztetjük, hogy nem lesz esetleg világméretű megállapodás. Én ezt rendkívül aggasztónak tartom. Aztán Merkesz asszony. Hogy... egyetértek, hogy legyen kötelező érvényű megállapodás az ICAO keretben. És hogy valóban jöjjön létre 2016-ban. Egy általános észrevétel. Ambiciózusnak kell lennünk, én ezt számos alkalommal hallottam. Hadd kérdezzem meg a kollégákat, hogy önök szerint ez mit jelent? Egyoldalú intézkedéseket valóban nevezhetünk ambiciózusnak? hiszen a világméretű megállapodást éppen az EU-nak az álláspontja veszélyezteti. Tehát ez azért nem ambíciózus, mert nem lesz eredménye a jelenlegi emissziókereskedelmi rendszer aggályos működési tapasztalatokkal járt. És most már látjuk, hogy az egyoldalú intézkedések azok épp ellenkező eredményre vezettek. Tehát EU szinten nőtt a kibocsátás, hogyha az összmennyiséget nézzük. Hihetetlenül megnőttek az importált kibocsátási értékek. Tehát a fogyasztást is meg kell vizsgálni. És egyre többet importálunk ezekből az érintett termékekből. A kereskedelmi stat- statisztikákban megfigyeltem, hogy az éghalatvédelmi intézkedések éppen ellenkező hatással jártak, az összkibocsátást növelték. Tehát ez az eredménye az egyoldalú szakpolitikai intézkedéseknek. Tehát én rendkívül ellenzem ezeket az egyoldalú lépéseket. Ugyanakkor, ahogy elmondtam, a gazdasági térségen belül, hogyha ragaszkodunk hozzá, akkor folytathatjuk ezeket az egyoldalú intézkedéseket, csak a kereskedelmi háború gerjesztése nem bölcs dolog, úgy gondolom. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje december 19 csütörtök dél. Aztán hasonló módon elmondanám, hogy holnap 10-15-kor kezdődik az ülésünk, együttes ülést tartunk Európai Parlament és Nemzeti Parlamentekkel. A téma az Unió belső energiapiaca a 21. században. És még azt is elmondanám, hogy ma este 6 órakor karácsonyi fogadás lesz, úgyhogy minden jelenlévőt meghívok erre a fogadásra. Köszönöm.